Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A 87A cikk harmadik bekezdésének értelmében az ECON szakbizottság állásfoglalási indítványt fogadott el az EMIR szabályozás technikai standardjainak meghatározása tárgyában, illetve az ehhez kapcsolódó bizottsági delegált aktusok tárgyában. Ez a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, központi felekről és a kereskedési adattárakról szóló szabályozásra vonatkozó állásfoglalási indítvány. A módosítók benyújtásának határideje február 6-a szerda 12 óra, és a szavazásra csütörtökön kerül sor. Rátérünk a szavazásra. Papasztamkosz úr jelentéséről szavazunk először. Egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei tengeri szigetek javára. Atkins kolléga ügyrendi felszólalás, parancsoljon. Elnök úr, csak szerettem volna, hogyha Szeretem volna egy üzenetet megfogalmazni, mielőtt a francia elnök elhagyja az épületet, és Schulz elnök úr is, ugyanis elég nagy nehézségekkel szembesülünk április 1 a Strasburgi idejutás kapcsán, hiszen a Párizsból Strasbourgba tártó járatokat az Air France törölte. Talán lehetne erről tájékoztatni az elnök urat, mielőtt a magárepülőgépén elhagyná Strasbourgot. Herr Atkins. kolléga, ön egykoron koordinátor volt az a öm, működési szabályzat kapcsán, tudja, hogy ez nem ügyrendi felszólalás volt. Tehát az egyes blokkról szavazunk, 48-as módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ezzel az összes többi módosítót is elintéztük, szavazunk a módosított szövegről, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A jogalkotási ö, állásfoglalásról szavazunk 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Papasztámkosz úrnak! A Mato Adrover jelentés következik egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére. A7 321 per 2011-es dokumentum rendeletjavaslatról van szó, 115-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A módosított javaslatról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A jogalkotási szövegben van egy 116-os módosítónk mellette, ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A szöveg egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk Mato Adrover kollégának. Debaker jelentés következik a kkv finanszírozásához való hozzájutásának javítása. Harmincnégyes módosítóról szavazunk külön, első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A szöveg egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Debakker kollégának. Jó étvágyat kívánok a kollégáknak az ebédhez, és kérem azokat, akik szeretnének elmenni, mielőbb hagyják el a termet. És adják meg a lehetőséget a kollégáknak, akik a szavazatmagyarázatok idejére maradni szeretnének, adják meg a lehetőséget, hogy ezt megtegyék. Tehát először is a papasztámkosz jelentéshez kapcsolódó szavazatmagyarázat következik. Zenéki kolléganő